Onorevole Domenici. Prego, onorevole Domenici. Grazie, grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap Firenzében történt valami, ami rendkívüli hatású, borzasztóan felháborodtunk. Egy 50 éves férfi a piacon szingalézekre lőtt, ketten életüket is vesztették, többen pedig életveszélyesen megsérültek, és kórházban küzdenek az életükért. Utána a merénő saját magát is agyon lőtte, jobboldali szélsőséges hátterű és csak fekete bőrűeket akart megölni. Én Firenzében tíz évig polgármester voltam. Firenze egy nagyon demokratikus város, kitüntetést is kapott, a nácizmus elleni küzdelemért. És most ilyen náci, új náci őrülteket még mindig nem sikerült eltüntetni a városból. Azt kérem, elnök úr, hogy az Európai Parlament sajnálatának adjon hangot, és a mostani ülésen tegyük egyértelművé, hogy mindent megteszünk az emberi méltóság, minden egyes ember méltóságának a védelméért. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm Doménicsi képviselő úr. Köszönöm, amit elmondott. És szeretnék emlékeztetni arra, hogy ma reggel az ülés elején Buzek elnök úr nagyon nyomatékos kijelentéseket tett már a filenzei eseményekkel kapcsolatban, és a Liésben történtekről is megemlékezett. Eh, szeretném még egyszer leszögezni, hogy a leg, eh, leghangsúlyosabban elítéljük ezeket a tetteket. Csak csatlakozni tudok ahhoz, amit képviselőtársam elmondott. Most pedig rátérünk a eh, szavazásra. Albertini jelentés az első, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Mindenki szavazott. Kérem egy kicsit csipkedjék magukat, tisztelt képviselőtársaim. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk a jelentést. Gratulálok eh, a képviselőnek. Most pedig Perillo Rodriguez eh, jelentéséről eh, szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Név szerint szavazunk a módosított javaslatról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt is nagy többséggel fogadtuk el. Ezután szavazunk a jogalkotási elsfoglalásról. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Itt is nagyon nagy többséggel fogadtuk el. Gratulálok a jelentés tevőnek. Newton Tan kollega jelentése a következő. Egyes blokk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. A módosított javaslatról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Megint csak nagyon nagy többséggel fogadtuk el, remek Newton Dannur Haglund jelentés halászati partnerségi megállapodás EU Marokko között. A raportőré a szó, parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Miután kicsit szokatlan az eljárás, a szavazási eljárás, de szeretném tisztázni a szavazási eljárást. A jelentés mellett szavazni azt jelenti, hogy beleegyezünk a jegyzőkönyv kiterjesztésébe, meghosszabbítása, a nemmel szavazás pedig azt jelenti, hogy ezzel nem értünk egyet azaz a költségvetésél és a DEVE szakbizottság azt javasolta, hogy nem szavaz, szavazzunk, és a halászati szakbizottság ezt megfordította, és az igen szavazást javasolta. Köszönöm szépen, hogy ezt tisztáztam, megnyitom a szavazást. Heglund úr jelentéséről. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a jelentést. Megyünk tovább. A az állandó bizottságok létszámáról szól a határozatai ilyen javaslat mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A parlamenti küldöttségről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Bósz jelentés a következő. Ez titkos szavazás. Kollégák biztos vagyok abban, hogy tudják, hogy ez hogyan működik, ezt nem kell nekem elmondani. Itt van a kék fény, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel, nagyon nagy többséggel fogadtuk el a jelentést azaz a központi bank igazgatóságának egy tagját, Küré urat megszavaztuk. A következő állásfoglalási indítványok az EU és Marokkó közötti megállapodásról, az első javaslat két frakció, a zöldek és a GUE nyújtották be. Megnyitom a név szerinti szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk ezt az indítványt. A következő a zöldek és az EFT javaslata mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Három frakció, a néppárt, a szocialisták és az ALDE javaslata mellette nem elnézést, a négyes módosítóról szavazunk, tehát megnyitom a négyes módosítóról, javít az elnök a név szerinti szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk hetedik bekezdés eh, Milána úr szóbeli módosítót eh, nyújtott be. Megadom neki a szót, hogyha itt van a teremben. Elnök úr, köszönöm szépen. Ez egy eh, szóbeli módosító indítvány, amelynek az a célja, hogy az egész állásfoglalással kapcsolatban az emberi méltóságot mindenképpen tartsuk tiszteletben. A bizottság arra emlékeztetett, hogy a halászati megalapodás Marokkóval tartalmazzon egy emberi jogi záradékot is, ahogyan ezt a parlament is javasolta tekintettel a szociális jogokra és a környezetvédelemhez fűződő jogokra. Azt hiszem, hogy ezzel jobb lesz az állásfoglalás, és ezzel még inkább felhívjuk a bizottság figyelmét arra, hogy a tárgyalások során vegye figyelembe a nemzetközi kontextust, hiszen nem mindig azonosak a vélemények. Elnök. Igen, köszönöm akkor megkérdezem, hogy van-e ellenvetés, ezt így követeli meg az ügyrend, hogyha nincs ellenvetés, nincs kifogás, akkor kérem, hogy név szerint szavazzunk Milánó képviselő javaslatáról. Megnyitom a szavazást. Stimson úr. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, én úgy értem, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása minden halászati megállapodásba bekerült, és minden kereskedelmi megállapodásba, amelyet ez a parlament hoz létre, hogyha e, nem így van, e, de mindenképpen szeretném tisztázni, hogy amit Milán a képviselő úr kér, az e, precíze, pontosan. Igen, szerintem eljáratunk úgy, ahogy az előbb javasoltam. Nem gondolom, hogy Milán képviselő javaslata megkettőződését jelenteni a dolgoknak. Ez is az emberi jogokról szól. Az jó, hogyha az emberi jogok záradéka benne van a megállapodásban. Tehát szavazunk Milana képviselő szóbeli módosítójáról, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Rendben van, nagy többséggel elfogadtuk ezt a módosító indítvány. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott kettes számú módosítóról, tehát lezártam a szavazást, és a kettes módosítót elutasítottuk. Egyes módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas módosító. Megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. népszerinti szavazás a közös javaslat, az egész javaslatról. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk, gratulálok. Megyünk tovább. Következő a Lizek jelentés. A jelentés tevő Lizek úr kérte, hogy szólhasson, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, csak egészen röviden. Mindenekelt szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek a jó munkáért, és minden képviselőtársamnak is köszönöm, akik hozzájárultak ennek a jelentésnek az elkészültéhez. A pénzügyi válság még nem ért véget, de akkor sem szabad megfeledkeznünk a védelmi ágazatról, ami nagyon fontos ágazat, kérem szavazzák meg a jelentést. Elnök, köszönöm. Akkor az 1-es, 2-es módosítóról szavazunk mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk mind a kettőt. Hármas bekezdés részenként szavazunk és itt is név szerint szavazunk. Első rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Az első részt elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. Ötös bekezdés első rész.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 elfogadtuk. Második rész. Mindig a 23-as sebekedés, tehát mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es, megint név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 38, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 40-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 45, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Elfogadtuk. 59. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 60-as részenként szavazunk, első rész. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Tehát 60. bekezdés második rész. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt a részt elfogadtuk. 70-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 71-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most az egész módosított állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk, gratulálok Lizek úrnak. Most pedig az EU-Oroszország csúcs találkozó a következő. öt frakció terjesztette elő, ötös, tizen, ötös bekezdés első rész, kész feltartással tartózkodás elfogadok. Második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os cikk külön Részenként szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, név szerint íme szavazás, megnyitom, és le is zárom. Elfogadtuk. Egyes módosító részenként első rész mellette, ellene, Ismétlem még egyszer, mert nem láttam mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. utasítottuk. Akkor most szavazunk a teljes dossziéről mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. És most pedig a szavazást félbe kell szakítanunk, ugyanis ő kezdődik a Szaharov díj átadása, és utána majd folytatjuk a szavazást.